illetve ezzel kapcsolatos dokumentumokat a parlament speciális weboldalán találhatják meg. A jelölteket a petíciós szakbizottságnak eljutattuk. December 30-án szervezi a petíciós szakbizottság a jelöltek meghallgatását, és minden képviselő részt vehet ezen. Ennyit szerettem volna mondani, vér kolléga ügyrendi kérdés. monsieur le président köszönöm elnök úr ami a házszabályt illeti a szavazás előtt csöngetés szokott lenni. Tegnap számos kolléga nem jött el a szavazásra azért, mert az egész épületben e, nem lehetett hallani a csengő szót, a becsengetést a szavazásra. Az a plecska forog közben, hogy azért volt ez, hogy Juncker elnököt nem akarták ezzel megszakítani, akkor nézzék meg azokat a feltételeket, hogy milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy bizonyos kollégák nem tudtak szavazni. Köszönöm. Köszönöm. Revier kolléga nem az egyetlen, aki a szolgálatokhoz fordult, és az ügynek utána fogunk nézni. A plenárison üdvözlöm Georg Terettélészt, az OECD parlamenti közgyűlésének elnökét. Nagyon örülünk, hogy Terettéli urat itt köszönthetjük, és a látogatói tribünön foglal helyet Szereli úr. Szerettélész eh, úr, megtiszteltetés számunkra, hogy időt veszölhetjük Strasbourgban a plenáris ülésen, és az Európai Parlamentben sikeres tanácskozást kívánunk önnek. Áttérünk a szavazásra. Az Európai Unió 2020-as általános költségvetéséről szevezünk. A 75 szavazat volt szükséges. ez az 1A fejezetről számolunk, név is szavazás, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. az 1069-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodás, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette, 363-as mellette. Hat jemand Zweifel vannak, akinek van kételje az 1079-est illetően? Nem, akkor ezzel elutasítjuk. Azt kérték, hogy az 1079-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, elutasítva. 963. 963 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ügyrendi kérdés? Kollégé. Parancsoljon, kolléga. Köszönöm, elnök úr. Arra szeretném kérni, hogy egy kicsit lassabban haladjon, mert az, e- a tolmácsok nem tudnak lépést tartani, tehát azok, akik nem értenek németül, azok nem tudják, hogy miről szavaznak éppen. Köszönöm szépen. A szolgáltok is ezt suttogták a, a fülembe, tehát megpróbálunk közös ütemet találni. 964-es mellette ellene tartózkodás elutasít a 902-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 138-as okafogyata 991 mellette ellene tartózkodás elutasítva 991 elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Am alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy egyszerű ellenőrzés és elégséget, nem kell forradalmat csinálni. Ha valakinek az a benyomása, hogy az ítéletem rossz, 260 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 267 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6269 okafogyott, 1106 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11.07 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 993 okafogyott, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1032 okafogyott, 1034 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 64 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 999 okafagyott 522 mellette ellene tartózkodás elutasítva 554 mellette. Ellenőrizzük az 522-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 554 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 434 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4.35 mellette ellenőrizzük a 4.34-eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazod? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 4.35 mellette ellene tartózkodás elutasítva 436 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1B rubrika, kettes blokk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 909 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 262 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 263 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12.01 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 989 okafagyott 559 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 912 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1002 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást az 1002-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 699-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 560-as és 1000 CP1-es okafogyott név szavazás, kettes heading, blogban névszerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. 1077 mellette, ellene, tartózkodásra utasítva. 998-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1080 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1081 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 984 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 1045 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 1203 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 1206 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva valaki ugye azért a 12.06-osnál, hogy félreértették, 29-es van a soron, elnézés, nem, mondja az elnök, 10.30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10.27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szeretnének ellenőrzést? Ellenőrizzük a 1027-est, megnyitom a szavazást. Tíz ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Formán kolléga, parancsoljon. Mr. President, this is ridiculous. Elnök úr, ez nevetséges. Nem tudjuk követni, túl gyorsan haladunk. A tolmácsok sem tudnak lépést tartani önnel. Le kell lassítani, elnök úr. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a költségvetésen, jó lenne, hogyha a szavazás is jól sikerülne. Also, nochmals, meine Damen und Herren. Még egyszer, hölgyeim és uraim, kolléga, hogyha nem akarja meghallgatni a válaszomat, akkor minden bizonyos, semmit nem fog megérteni. Igyekezni fogok lelassítani. Úgy hallom, hogy az angol tolmácsolás egy kicsit lassabb ma, mint az szokott lenni. A 27 es elutasítva. 561 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezer CP2 népszerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 1050 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Änderungsantrag Block. Négyes tömbeli módosító név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Haben abgestimmt? Szavazott mindenki? Ha igen, lezárom a szavazást. Um, 986 mellett ellettem elutasítva. 12-29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 987 okafogyottával 1047 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 308 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 141 okafogyottá vált. 1226 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a 1048 okafogyottá vált. 1082 mellette ellene elutasítva. 927 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 988 a fogyott a vált. 925 CP1 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 1037 oka fogyottá vált. 1038 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 145-ösről tehát ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 1246 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A 1246-ról ellenőrző szavazást nyitok meg. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-22 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 149 a fogyottá vált ezzel. 12-23 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 150-es okafogyottá vált 151-es mellettem. Dagegen. Ellene tartózkodás elutasítva. Vizsgáljuk meg a 151-est, melyről ellenőrző szavazást nyitok meg. Van, five, van. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Abgelehnt. Elutasítva. 152 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 806 CP1 mellettem, ellenem, tartózkodás elut, elfogadva, 153 oka a vált. 454 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 154 oka a vált. 1263 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 616-os oka fogyottá vált. Négyes fejezet, ötös tömbeli módosító név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. 539 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 360 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Az 549 ezzel okafogyottá vált 1040 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 1039 mellette ellene tartózkodás elutasítva 1041 mellette ellene tartózkodás elutasítva 1042 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 579 és a 1043-as azonos név szerint szavazzunk erről, megnyitom a szavazást. alle Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Szintén két azonos módosító, 580 és 1044 mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki elutasítva. 12-15 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. A 146-os így okafogyottá vált, 147 mellett. Ellenem tartózkodás elutasítva, 589 mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva. 1265 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 591 oka fogyott a vált, 592, erről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 1075 név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 5-16 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 246 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 765 mellette. A 246-ost 246 erről ellenőrző szavazást tartunk, melyet megnyitok. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 765 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Rendben van, a 765-ről ellenőrző szavazást nyitok meg. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 328 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 403 mellettem. Bocsánat, mondja az elnök, a 403 okofogyottá vált. Ötös heading, hatos tömb, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 595 név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. elutasítva. 1061 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk 1062 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 1063 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 1064 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 1065 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 1066 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1067 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1068 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes tömb, az ötös fejezetben parlament mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 628 mellettem. Tessék képviselőtársam, parancsoljon. Hi. Um, yeah, the, the vote wasn't... A szavazás még nem volt nyitva a számunkra, még nem tudtunk szavazni. Also, auch hi, Frau Kollegin. A hetes tömb szavazásánál nem volt népszerinti szavazás, kéz felemeléssel szavaztunk. 6-28 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva 636 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva 646 mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva 647 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. Ötös fejezet bíróság, nyolcas tömb mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös fejezet számvevőszék, kilences tömb mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös fejezet EGSB, tízes tömb mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Régiók Bizottsága 5-ös fejezet, 11-es tömb mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös fejezet, Európai Ombudsman, 12-es tömb mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös fejezet, Európai Adatvédelmi Biztos, 13-as tömb mellette, ellene. tartózkodás elfogadtuk. 5-ös fejezet, EG, Európai Külügyi Szolgálat 4, 14-es tömb mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 204 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 678 oka fogyottá vált, 205 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. A 679 oka fogyottá vált, 680 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 208 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, a 681 oka fogyottá vált 209 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, a ez egy picit túl gyorsan mutogatnak, a 682-es túl okafogyottá vált 221 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 683 okafogyottá vált, 1250 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ezzel a 684 és a 250-es oka fogyottá vált. A több éves pénzügyi terven kívüli kiadásokról van szó, a 1046-os mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Rendben van, a 1046-ról ellenőrző szavazást nyitok meg. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Pilot projektek előkészítő intézkedések a 15-ös tömb módosító indítványai. Név szerint szavazunk mindezekről, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. elfogadtuk. Minden további pilot projektről szóló módosító fogyottá vált. A tanács elnöksége nevében Kajnán államtitkár kap szót. Mr. President, honorable members of... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament a tanács álláspontjához képest módosítókat fogadott el az Európai Unió 2020-as költségvetésére nézve. Figyelembe vettem, hogy milyen módosításokat szavaztak meg önök ahhoz képest, amit a bizottságban nyújtott. Ennek következtében a tanács elnökeként egyetértek azzal, hogy az Európai Parlament elnöke ahogy az EUMS 314. cikke 4. C pontjának értelmében átadja ezt az információt. Nun den Vermittlungsausschuss einberufen. Eine Schlussabstimmung hier ist nicht erforderlich. Wir Köszönöm. Áttérünk Olmeier asszony és Gárdia Szabár asszony jelentésére. 1, Änderungsantrag 1 dafür egyes mellette, ellene. Még egyszer. Egyes, ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 343 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg okafogyottá vált négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 76 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. 23-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. Név szerinti szavazása 42-esről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ne zárom a szavazást. Elutasítva. 38-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39 as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 35-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 5-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 27-es három részben, mind a három név szerint, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. A harmadik rész okafogyottá vált, 28-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 29-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 30-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárva a szavazást. Elutasítva. Ötletes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva a hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva a 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 49-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 59 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 62 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hat... Ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 64-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 65-ös mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 52-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva 54-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 55-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva 56-os mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva 41-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 37-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezáró szavazást. Elutasítva 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 13, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasított 14, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös néve szerinti szavazás. 15-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17-es név szerinti megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 31-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. 31-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 32-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás. Még egyszer második rész mellett ki van ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Van egy frakció, aki nem szavazott. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a harmadik részről a szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hogyha végre egy fakció hajlandó szavazni, akkor megváltozik az eredmény. 20-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es szóbeli módosítót nyújtott be Willemsen kolléga, illetve ezt jelezte. Köszönöm, egy szóbeli módosítom lenne. Nagyon sokan megkörnyékeztek az, hogy támogatni szeretnék ezt, de tartanak attól, hogy a menekültek és a civil társadalom hogyan fog erre reagálni. Ezért szeretném, hogy az egész módosító így hangozzon befagyasztani az összes forrást Törökországnak, és itt jön a szóbeli módosító, nem ide értve a civil társadalomnak és a menekülteknek szánt összegeket, addig, ameddig a megszállás véget nem ér Észak-Kelet-Szíriában. Köszönöm. Köszönöm, Willemsen kolléga. Van, van kifogása? Van-e valakinek kifogása? Tehát, hogyha még egyszer ezt megmagyarázhatom, nincs hozzászólás. A szóbeli módosítóknál eh, nem lehet hozzászólni. Van-e kifogás, ezt nem lehet szóban jelezni, hanem fel kell állni. Több mint 40 kollégát látok. Ezzel eh, nem befogadható a szóbeli módosító. A 40-es módosítóra szavazatunk eredeti formájában mellette, ellene, áttekintetetlen ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 40-es módosító eredeti formájában. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva állásfoglalási indítványról eh, módosult formájában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A szarvama jelentésről szavazunk. Egy szavazást kell lebonyolítani, az egész állásfoglalásról ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. És név szerint az egész állásfoglalás intétványról szavazunk. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Garcia Munoz jelentés. A mentesítésről határozat kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. kifogás a 112-es cikk alapján a növényvédő szerv, szerek méhekre való kihatásáról egy szavazást kell alkalmazni, és meg szeretném ragadni a lehetőséget, kedves képviselőtársaim, hiszen sokan újak még. Még egyszer utalni szeretnék arra, hogy kérem a szavazó kártyájukat addig hagyják a gépben, amíg a fénye ki nem alszik hogyha a szavazás vége előtt kihúzzák a kártyát, a szavazatuk odavész. Sem az igent, sem a nemet, sem a tartózkodást nem számolja a gép. Tehát, akkor még egyszer mondom, az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, abszolút többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Darf Sie bitten, die zügige... Kérem önöket, hogy a gyors szavazást azzal jutalmazzák meg, hogy gyorsan kimennek a teremből, hogyha el akarnak menni, hogy a szavazat magyarázatra térhessünk. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, elnézést, elnézést, kollégák, kollégák, elnézést kérek, az én hibám volt. Még a bizot, biztosnak meg szeretném adni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság nevében. A bizottság tudomásul veszi ezt az elfogadott állásfoglalást, és természetesen tanács 368-as komitológiai eljárás határozatával és a 1407-es komitológiai szabályjal összhangban fog eljárni, ezen felül pedig a kifogást tudomásul veszi. Természetesen a bizottság a megfelelő méhekre leselkedő veszélykockázatát újra fogja értékelni az ESZF e iránymutatása alapján, illetve ennek az új tudományos tények figyelembevételével. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Elnézéset kérem, hogy nem, ad, nem adta meg előtte a szót, az én hibám volt. Kérem most a kollégákat, hogy tempósan hagyják el az üléstermet már azok, akik nem akarnak itt maradni akik nem akarják meghallgatni a e szavazatmagyarázatot, és bevett szokásom szerint a még álló kollégákat név szerint fogom felkérni, hogy ö, hagyják el a termet, ne itt csevegjenek. Aki persze azt szeretné, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön a nevem, az csak maradjon állva nyugodtan.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 kollegin metsola. herr kollege mcallister herr kollege gahler herr kollege weber frau kollegin kalniete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 Először Holmeyer és Gardi Zabal Rubial kollégek jelentéséről az Európai Unió 2020-as évi általános költségvetése összes szakasz. Lundgren kollega, tessék! Eh, Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Most szavaztunk az általános költségvetésről. Az én frakcióm nemmel szavazott, és ez azt jelenti, hogy pénzt pazarlunk, hatalmas pénzösszegeket vesztegetünk el ebben a házban, és itt még nem is vettük azt figyelembe, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni, és ezért csökkenteni kell a költségvetést. Ehelyett azt látjuk, hogy mindenki növelni akarja. Ez teljes mértékű pénzpazarlás, amit az intézmények végeznek, és ez egyre komolyabb. Az Európai Számvevőszék rávilágított arra, hogy a miniszterek tanácsa sokkal több pénzt költ el, több mint egy millió koronával többet költ arra, hogy négyezer üveg pesgőt vásároljon, és ezzel csak a boros pincéket töltik meg, és háromfogásos vacsorákat rendelnek, amiket szintén az adófizetőink állnak és 300 ezret költenek designer bútorokra, ezt abba kell hagyni. Herr Kollege Lambert, Herr Kollege Bütikofer. Bütikofer kolléga. Meg Karesz. So, vielen Dank, Herr Kollege Lundgren. Es folgt der Kollege... Köszönöm, Lundgren kolléga. Keleher kolléga következik. Uh, Szeretném az UNRWA-val kapcsolatban uh, megmagyarázni a szavazatomat. Uh, én ellátogattam Palesztinába, és érdemes saját szemünkkel látni, hogy mit tesz a megszállás ezzel az országgal. Tehát én azt javaslom, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a finanszírozást helyreállítsuk, ugyanis az elmúlt néhány évben rendszer szintűen aláástuk a két államos megoldást, és a, ezzel a közel-keleten elmélyítettük a békeválságot. Ennek nagyon jelentős kihatása van azokra, akik a palesztin államban és Gázában, illetve Cisziordániában élnek. A finanszírozást tehát helyre kell állítani, és azt arra is felszólítanám az Egyesült Államokat, hogy ők is térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és támogassák az UNRÁT. Ennek nagyon jelentős negatív hatása van a gyermekekre, az iskolásokra, a menekült programokra, és ez most már az Egyesült Államokra és Izraelre is rávetül. Ha nem növeljük ezt a költségvetést, akkor mi is cinkosai vagyunk az emberi jogok alásásának Palesztinában. Köszönöm, Keller kollega. Most név szerint Csolos, Csolos kollégát is felszólítom. Csolos kollega. <clears throat> Köszönöm, Keller kollega. Weimers kollega kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egész költségvetési terve ellen szavazok, hiszen túl nagyok a kiadások és pazarló a költségvetés. A négy alapszabadságot sokkal kisebb költségvetéssel is el lehetne érni, biztosítani lehetne. Miért beszélek németül? Azért, mert meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy Manfred Webert a néphez, a néppárt elnöki frakcióvezetőjéhez a következő kérdést intézzem. Konzervatívként Weber úr biztos az adókat elfogadható szinten szeretné tartani. Ha ez így van, akkor az Interrail jegyeket 25 millió euró léptékben miért dolgozta ki ezt az ajándékot. Ez egy szocialista ajándék, tipikus szocialista gondolat. Miért támogatják ezt az európai adófizetőknek? Ők jobban járnának, hogy a szocializmus gyógyírjét megtalálnák végre. Köszönöm, Weimers kollega. Egy percben pedig Pospisil képviselő kapszol pane předsedající já jsem. tisztelt elnök úr köszönöm a szót. én támogattam a költségvetés tervezetet mert nagyon sok pozitív trend található benne. Ami számunkra fontos, az a Frontex. Több finanszírozást szeretnénk a Frontexnek és az Erasmus programnak, ami egy nagyon fontos program, mert támogatja a fiatalok mobilitását és az oktatást, ami egy nagyon jó közvetett eszköz amelyel a fiatalok munkanélkülisége ellen küzdeni lehet, és számomra pozitív az, hogy a költségvetés egy ötödét költség, környezetvédelmi programokra fordítjuk, és ezzel harcolunk a klímaváltozás ellen. Beszéltünk arról, hogy az EU fellépe vajon a klímaváltozás ellen. Na, ez a költségvetés bizonyítja, hogy igenis küzdünk ellene. Tehát én támogattam ezt a költségvetést, és remélem, hogy a viták végén, majd a jóváhagyáshoz vezetnek a többi intézményben is. Köszönöm. Köszönöm, Buszbiszél kollega. Kárti kollega kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom támogatni ezt a jelentést, ugyanis ez katonai kiadásokat is tartalmaz, Írország egy független ország. Mi a békét támogatjuk, barátaim. Nem helyes az, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon ránk eh, Írországban, hogy az európai hadsereg irányában ellépjünk. Ezért képtelenek vagyunk támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Kárcé kollega, Sojdrov asszony kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim állampolgárok, tisztelt jelenlévő állampolgárok, támogattam a 2020-as költségvetés tervezetet, ugyanis ez nagyon fontos megoldásokat tartalmaz, amelyeket támogatni tudunk. Például az Erasmus programot, az oktatást, a fiataloknak biztosított csereprogramot, a mobilitást. Erre van szükségünk. Az elmúlt hat évben az Európai Unió 14 millió új munkahelyet teremtését támogatta, szintén az európai költségvetésnek köszönhetően. Örülök annak, hogy egy-két javaslatot viszont visszautasítottunk, például a közös agrárpolitikára vonatkozó javaslatokat volt, aki ennek véget akart vetni. Ezt szerencsére elutasítottuk, nagy szükség van a kapra, a közös agrárpolitikára. Másrészt viszont abban is megállapodtunk, hogy a Törökországgal való előcsatlakozási tárgyalásoknak véget vetünk. Ez jó. De a fiatalokat és a civil társadalmat támogató intézkedéseket Törökországban nem szabad megszüntetni. Köszönöm. Köszönöm, a kolléganő. Utalnék arra, akik a tribünön ülnek, nem tapsolhatnak és nem szólhatnak. Pépreton kolléga. Köszönöm, elnök úr, ahogy a Nemzeti Nemzetgyűlésbeli kollégáim, én a Holmán jelentés 37-es módosítója ellen szavaztam, a, a radikális baloldal a közös mezőgazdasági politika törlését kérik, ezt lehet kritizálni, és nem szabad, hogy egy olyan rendszer váltsa fel, amely nem helyezi felelősségbe tagországokat a kap jelenlegi formájában politikai támogatást érzett. Fontos, hogy ezt megőrizzük, és a e, tárgyásokat arra használjuk fel, hogy ezt javítsuk, ami a nagy termelőket illeti, fontos, hogy a számukra kialakított támogatás egy részét a kisgazdáknak utaljuk. Nagyon fontos minőségi mezőgazdaságot, emberi mértékű mezőgazdaságot kialakítani, amely megőrzi a e, francia identitás elemeit is. Köszönöm. Köszönöm, Le Breton kolléga, Aguilera kolléganő. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megmagyarázni a kedvező szavazatomat a költségvetés tervezettel kapcsolatban, mert ez egy eléggé ambiciózus javaslat, és egybecseng a parlament által támogatott programokkal. A közös agrárpolitikához több finanszírozást kell rendelni, nem csak azért, hogy a gazdáknak segítsünk, hanem a falusi övezeteknek is. A 20-as módosító, amelyet